képviselő végén hat állásfoglalási indítvány született, ezekről rögtön szavazunk. De először a kambodzsai és laoszi helyzettel kapcsolatos állásfoglalásról kell szavaznunk. Ez egy közös állásfoglalás, hét frakció támogatja. Népszerinti szavazást rendelek el, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Alle abgestimmt? Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas módosító név szerint szavazunk, tehát ugyancsak géppel. Megnyitom a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elfogadtuk. Az egyes módosítóról szavazunk, mellette, mellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Kettes, mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítva. Hármas, mellette, ellene. Tart tartózkodás, ellenőriznünk kell a hármast. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elutasítottuk. Négyes név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elutasítottuk. Ötös módosító. Név szerint kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elfogadtuk. Az egész állásfoglalásról szavazunk. Név szerint, vagyis géppel. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elfogadtuk így a többi frakció ö, módosítói okafogyottá válnak. Most a bangladesi választásokkal kapcsolatos állásfoglalásról szabadunk, egyes módosító mellette, ellene. Tartózkodás ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást az egyesről. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezzel az eredeti szöveg kell már csak szavaznunk a 9-es pont kapcsán. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész foglalásról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így már csak az éppen megvitatott témában, az LGBT személyek kriminalizálása témában kell szavazni, de Passzel túl kíván ügyrendi felszólalással élni. Elnök úr, van itt egy alapvető probléma. A frakcióm egy kiváló alternatív állásfoglalás tervezetet nyújtott be, és nem részese a közös állásfoglalásnak. Ez a szöveg viszont nincs benne az anyagban, nem is került lefordításra, és néhány egy ideje ez szokásossá vált, hogyha az eredeti szövegek már nincsenek meg, hogyha többen aláírnak egy közös állásfoglalást de hogyha valaki nem csatlakozik egy közös állásfoglaláshoz, akkor a plenáris ülésnek kell tudni döntenie arról, hogy melyik szöveget támogatja. Ezért azt kérem, hogy a jövőben, amikor egy frakció nem vesz részt egy közös szövegben, akkor a másik frakció eredeti szövegét, hogyha a frakció ezt jobbnak tartja, teljes fordításban a dossziéba tegyék be. Köszönöm szépen. Poszelt úr, tudomásul vesszük, és véleményem szerint önnek igaza van. A gyakorlatban majd ennek megfelelően fogunk eljárni, hogyha vannak olyan szövegek, amelyeket nem írt alá az összes frakció, akkor az alternatív állásfoglás, állásfoglás tervezetet is teljes mértékben lefordítatjuk és bevonjuk az eljárásba. Foszelt úr azonban a hozzászólásával nem kérte a szavazás elhalasztását, pedig megtehette volna. A, ezek szerint szavazunk tovább. Első bekezdés eredeti szöveg ki, ki van mellette. De Kejzer asszony? Uh, bon, uh, dire quel point Engem megdöbbentett ez, ugyanis én sem szavaztam meg a néppárt javaslatát. Vártam, hogy itt most mi lesz. Tehát itt ez egy kis gondot okoz nekem. Frau Kollégin de Kaiser, wenn Sie das de Kaiser asszony, hogyha ez önt annyira érdekli, a néppárti frakció mindent meg fog tenni, hogy ön megkapja az ő szövegüket. Akkor most szavazzunk, tehát eredeti szöveg egyes bekezdés mellette, ellene, elfogadtuk. Második bekezdés mellette, ellene tartózkodás. Hát ez is kicsit szorosnak tűnik, megnyitom a gépi szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatodik bekezdés. Mellette ellene tartózkodás. Ugyanilyen többséggel elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tizedik paragrafust ellenőrizzük géppel, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Látom, ez viszonylag pontosan, aki a szavazás lezárása előtt kihúzza a szavazók kártyáját, az visszavonja a szavazatát, ezt jó, ha tudják. Tízes ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Tizenkettedik paragrafus mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-est ellenőrizzük? Jó, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14. Eh, eredeti szöveg, itt van egy szóbeli módosító, de nem írtam fel, hogy ezt ki akarja beterjeszteni. Préda úr. Köszönöm, elnök úr. Ez csak arról szó lesz, hogy a 14. Eh, cikkbe eh, beírjuk, hogy eh, a címzettek a parlamenti képviselők és az érintett országok elnökei. Gibt es Einwände? Van-e kifogás ez ellen? Nincsen. Akkor 14. paragrafus, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hetes hivatkozás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B. Preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szavazzunk az egész állásfoglalásról a módosításokkal, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hölgyeim és Uraim, ezzel eh, az ülés végére érkeztünk, mindenkinek eh, jó hazautat kívánok, vagy eh, Brüsszelbe, és ezzel lezárom az ülést.